Bardzo serdecznie Państwa witam. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Mindannyiukat szeretettel üdvözlöm a rövid szünet után a legutóbbi Strasburgi plenáris ülések után. Először is a vendégeket szeretném üdvözölni, de mielőtt ezt megteszem, néhány ügyrendi kérdés, ezt webstreameljük, ezt az ülést, és 17 órakor egy másik ülésterembe megyünk át, mert együttes ülést tartunk a nő jogi bizottsággal, és megtárgyaljuk mindazt, ami a nők szerepét illeti a vidék kell kapcsolatosan. Tehát ezt a termet elhagyjuk. Ami pedig a napirendet illeti, az első napirendi pont a rend elfogadása, úgy érzem, hogy ezt elfogadtuk, most pedig áttérünk a legfontosabb ma délutáni témánkra, mégpedig meghallgatást tartunk a talajvédő művelésről és az öko rendszerű ökoszisztéma szolgáltatásokról. Hölgyeim és ügyeim, rendkívül fontos témáról van szó, hiszen új megközelítés aktuális, és akkor, amikor az öko gazdálkodásról, ökoszisztémáról van szó, akkor egy dinamikusabb és logikusabb megközelítést követünk. A mezőgazdaságnak hatékonyabbnak kell lennie, többet akarunk termelni, de közben környezetbarátnak kell maradni, sőt talajbarátnak, vagyis talajvédőnek. Ugyanakkor célunk az is, hogy jobban kihasználjuk a rendelkezésre álló erőforrásokat azért, hogy nagyobb hatékonysággal dolgozzunk. Meghívott előadóink, szakértők, a planer tagjai jól ismert egyetemeket képviselnek. Először is Trivino Taradász asszonyt üdvözlöm, aki project manager az Európai Talajvédőművelés Művelés Szövetségét képviseli, ezen kívül a Kordobai Egyetem tanára. Üdvözöljük Önt, asszonyom! A másik szakértő, akit szintén üdvözlök, Julia Cooper asszony, aki a Newcastle Egyetem mezőgazdasági szakát képviseli, és a talajtudomány és a organikus, minimális talajmegmunkálással. megmunkálással foglalkozik. Ezen kívül Éva Torremokát is üdvözlöm, aki ökológiával és klímaváltozással foglalkozik a mezőgazdasággal összefüggésben, valamint Mulina Fabra urat üdvözlöm, aki szintén tanár, a gasztronómia és kunyha művészet Egyetemén dolgozik, mester szakácsok képzésével foglalkozik, és minden szakértőnk 10 percet kap a prezentációjára. Az első két prezentáció után kérdéseket tehetnek fel a szakbizottság tagjai, és természetesen az előadók válaszolhatnak. Nyilvánvaló, hogy Szeretnénk természetesen a panel tagjainak ismereteit meghallgatni, és így rögtön át is adom a szót Rivinyó Taradász azonnak, elnézést, hogy későn kezdtük, öné a szó. Köszönöm, elnök úr, köszöntök mindenkit. Egy nagy megtiszteltetés számunkra, hogy itt lehetünk ma és megpróbáljuk felhívni a figyelmet a talaj minőségére. Ez ugyanis az agrár a hármas csatornán a román nyelvet halljuk, gondok vannak a francia csatornát, valaki lefoglalta. de talán nem annyira távol áll ez a két nyelv egymástól. Okej. Okay. Tarabella pokazuje, że jest okej. Okay. Rozpoczynamy. Bardzo proszę. Tarabella úr azt mondta, hogy ez rendben van, akkor mehetünk tovább. Egnyú úr. Szeretném az angol tolmácsolást hallani. Már kilences fokozaton vagyok, és nagyot halló készülékem van, de kérem az angol tolmácsokat, hogy kicsit hangosabban beszéljenek. Sajnos, hogyha én hangosabban beszélek, akkor elveszítem a hangomat. Minden rendben van? Mindenki hallja az angol tolmácsilást? Most elég hangos és elég világos? Minden rendben van? Köszöntök mindenkit. Azt eh, mondtam éppen, hogy nagy megtiszteltetés eh, számunkra az Európai Talajvédő eh, Szervezet számára az, hogy itt beszélhetünk az európai talajok minőségéről, hiszen ez az agrárpolitika és a környezetvédelmi politikák szempontjából is kulcsfontosságú. Az ECAF szervezet 1999-ben jött létre itt Brüsszelben, 14 nemzeti szervezet a tagja. A célunk az, hogy előmozdítsuk a talaj fenntartható felhasználását, művelését a gazdák körében. Először is szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az európai társadalom számára a talaj romlása milyen költséges. Láthatjuk itt, hogy milyen fenyegetéseket állapított tudtunk meg, az Európai Bizottság készítette ezt a felmérést, és az európai szervezetünk egyébként 2002 és 6 között együttműködött, és az éves költségeket mértük fel a talajromlás szempontjából. Hogyha ezen összegeket összeadnánk, akkor 38 milliárd euró lenne az összeg, ez csak hogy egy kicsit lássuk a viszonyokat, körülbelül annyi, mint amennyi tavaly a CAP 2015-ös támogatásainak keretében nyújtottunk. Amikor ezt a fényképet nézem, szeretnék nem arra gondolni, hogy az európai gyerekek, amikor a folyóvizeket nézik, ilyen színt kénytelenek látni. Ez a szín annak tulajdonítható, hogy nagyon sok üledéket hordanak a folyók. Mi ennek az oka? Mi ennek az eróziónak az előmozdító oka? Főleg az intenzív talajművelés, ami fokozatosan rontja a talaj minőségét, megbontja a struktúráját, és teljességgel kiszolgáltatottá teszi az erózió előtt. Itt láthatjuk például a képeket arról, hogy milyen hatása van ennek a talaj eróziónak. Ezt az évelő és egyéb termények esetében is láthatjuk, például a fák gyökerei teljességgel a felszínre kerülnek. Ez akár rendkívül súlyos lehet, és ennek eh, következményeit láthatjuk itt eh, a jobboldali képeken. Ugyanakkor arra is eh, oda kell figyelnünk, hogy manapság a mezőgazdaság hivatalos adatok alapján, hivatalos adatok szerint körülbelül az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 10%-áért felelős. Ugyanakkor ezen kibocsátásokat csökkenthetjük, lehet, hogy nem az egészet, de ezek jelentős részét, ha a bevált mezőgazdasági gyakorlatokat alkalmazzuk. Például a művelés keretében így például el tudjuk kerülni azt, hogy a az oxigén összeköttetésbe kerüljön, kapcsolatba kerüljön a talajban levő széndioksziddal, és a foszilis üzemanyagok felhasználását is korlátozhatjuk. Elég negatív ez a forgatókönyv, amelyet most felvázolok önöknek, és ez összekapcsolódik azzal, hogy a hozamok is, a terméshozamok is csökkennek az utóbbi években, ez pedig meg fogja nehezíteni a a kilátásokat, amelyekre a FAO is rámutatott éppen, ezért az a kötelességünk, hogy sokkal inkább fenntartható megoldásokat találjunk a mezőgazdaság számára. Növelnünk kell ugyanis a talaj minőségét, és reagálnunk kell a termelékenységgel kapcsolatos kihívásokra, illetve a keresletre. Milyen megközelítésre van szükségünk, ez az, amit szeretnék bemutatni önöknek, és szeretném kifejteni a három, azt a három fő alapelvet, amely összekapcsolódik nem elég, hogyha csak az egyiket alkalmazzuk, hanem mind a hármat integrálnunk kell egyidejűleg a talajművelés során, a talajvédő művelés során. Itt például az egyik a művelés nélküli direktvetés, ezáltal ugyanis meg fogjuk tudni őrizni a szerves anyagokat, a talajban levő szerves anyagokat, ugyanígy fontosak, a, fontos a takaró növényzet is, hiszen ezáltal természetesen az eróziónak kevésbé lesz kitéve ez a talaj, és végezetül ami fontos, az a vetésforgó, vagy a takaró növényzet, az egyéves, illetve évelő növények alkalmazása. A vetésforgó által optimizálhatjuk a megfelelő szinergia hatásokat, elég, ha felvetjük azt, hogy például az atmoszférában a nitrogént egy növény meg tudja kötni, és ezáltal csökken a, a trágyázás, illetve a a műtrágy alkalmazásának szükségessége. Fontos, hogy a szén is foglalkozunk, ez az éghajlat változás szempontjából lényeges, és az állandóan fagyott talaj esetében, például Kanadában körülbelül csak 150 mm csapadék hullik egy évben. Amit szem előtt kell tartanunk, az az, hogy a helyi körülményeket figyelembe kell vennünk, és a mezőgazdasági művelést ennek fényében kell alakítanunk. Mindez teljességgel összeegyeztethető egyéb jó ökológiai mezőgazdasági gyakorlattal is, amelyek alkalmazása már folyik, és amelyekre az európai normatíva is kitér mint például a kártevők integrált kezelése. Mindennek az a célja, hogy sokkal fenntarthatóbbá váljon a mezőgazdasági termelés, és a ráfordítás optimizálható legyen, és ezáltal biztonságosabbá váljon a termelés. Pontosítani szeretném, hogy a talajvédő művelés, illetve a hagyományos művelés közötti különbség miben rejlik. A hagyományos mezőgazdaság esetében műveljük a talajt, előkészítjük a vetés céljából, míg a talajvédő művelés esetében a növényeket és az új technológiákat igazítjuk hozzá a környezethez. Nagyon röviden, elég, hogyha átfutunk néhány képen, amelyek Európában készültek a talajvédőművelésről, akár takarónövényzettel, akár pedig korábban elvetett növényekkel. A vetés előtt, hogyha csak a talaj 30%-a fedett, akkor ezzel gyakorlatilag az eróziót 90%-kal tudjuk megelőzni. Nézzük meg azt, hogy a talajvédőművelés hogyan működik számos országban, különböző rendszereknél, például a tavaszi termények esetében láthatjuk ugye a spanyol termelést, és amit az imént is kifejtettem, az az, hogy a gyakorlatilag egy takaró növényzetet takaró növényzettel borítjuk be a talajt, amely által megfékezzük az eróziót, valamint a víz pusztító hatását. Mi az, amire törekszünk az ilyen talajműveléssel? Az a célunk, hogy ne bolygassuk meg a talajt, éppen, által, éppen ezért ezáltal lehetővé tesszük, hogy a mikroorganizmusok a talajban lehetővé tegyék a nagyobb biodiverzitást, és ennek mind a későbbiekben az egész láncolatban meg lesz a következménye. Javítható így a polenizáció is, és egyéb következmények is észrevehetőek. Láthatjuk azt is, hogy ugyan azon a területen, ahol kukoricatermesztés folyik, a baloldali képen láthatjuk, hogy heves esőzéseket követően nem csak a növények pusztultak el, hanem a talaj is károsodott, és ami még ennél is súlyosabb, lehet, hogy a gazda ezt idén nem veszi észre, hanem csak később tapasztalja ezt, hogy romlik a talaj minősége, és a talaj termékenysége is. Ami pedig Szintén megemlítendő, hogy az andalusz kormány az andalúz környezetvédelmi díjjal díjazta ezt a kezdeményezést. A feladatunk az, hogy egyéb projekteket is life egyéb kezdeményezéseket is folytatunk, amit pedig látható most a képernyőn, az az, hogy a hagyományos mezőgazdaság esetében körülbelül 56%-kal több volt a megkötött széndiokszid a hagyományos talajművelés során, szemben a talajvédő műveléssel. Ennek pedig a széndiokszid kibocsátás növekedése is az egyik következménye lesz. Az energia, az általános energia felhasználás csökkenése pedig a művelés esetében jelentős lesz. Ez pedig természetesen a gazdálkodók szempontjából és számunkra is jelentős lesz, hiszen a termelési költségek csökkennek, és a három termény esetében, amelynél összehasonlítottuk a kétfajta művelést, megállapíthattuk a termelési költségek csökkenését. Szeretném azt is felvázolni, hogy hogyan származnak, honnan származnak ezen adatok. A 30-as évekből az Egyesült Államokban a heves por viharok következtében alakítottak ki olyan talajművelő technikákat, amelyeknek célja talaj erózió megfékezése volt, jelenleg pedig kb. 160, 157 millió hektárra tehető ezen technikák alkalmazása, Európában kb. 4 millió hektár ez a terület. És ugye mondanunk sem kell, hogy azt tapasztaljuk, hogy a művelés tökéletesen reagál a jelenlegi kihívásokra, olyannyira, hogy a talaj minősége, termelékenysége is javulhat, illetve az éghajlatváltozás hatásait is lehet enyhíteni, ezt a FAO is elismerte. Ez egy környezetbarát, egy klímabarát mezőgazdaság, és a fenntartható fejlesztési célok szempontjából is el kell ismerni ennek a jelentőségét, és természetesen a 4000-es kezdeményezés szempontjából is jelentős, ugyanis a talajban a széndiokszid megkötése jelentősebb, és ezzel nagyon hatékonyan növelhető a talaj termelékenysége, a talaj minősége javítható, és megfékezhetjük a hőmérséklet emelkedését is. Mindezek alapján pedig azt mondhatjuk, hogy a talajvédő művelés egy alapvető eszköz lehet az európai mezőgazdaság jövője szempontjából, hiszen számos kihívásra választ tud adni. A közvetlen kifizetések, valamint a vidékfejlesztés szempontjából is jelentős. Láthatjuk, hogy a greening támogat olyan mezőgazdasági alkalmazásokat, amelyek által az éghajlatváltozás hatásai enyhíthetőek, valamint a vidékfejlesztés szempontjából is jelentős, hiszen gyakorlatilag le tudjuk fedni azon kisebb kockázatokat, amelyekkel a gazdálkodóknak szembesülniük kell, amikor elkezdik alkalmazni ezen technológiákat. Szeretném megköszönni azt a 140 ezer aláírást, amelyet el tudtunk érni a talajvédőművelés támogatása céljából a nyáron. Ezáltal elismerjük ezen technikák hatékonyságát, és így nem csak a talaj minőségét tudjuk javítani, ahogy említettem, hanem az éghajtváltozás következményeit is tudjuk enyhíteni. Még egyszer szeretném röviden felvázolni, hogy milyen gazdasági, társadalmi előnyei vannak a talajvédő művelésnek. Egy USB sticken található egy jelentős, egy teljedelmes adatbázis, amely tudományos adatokat, illetve cikkeket tartalmaz, és ezek alá támasztják mindazt, mindazon előnyöket, amelyekkel a talajvédő művelés jár. Itt nem csak tudományos cikkekre gondolok, hanem ismeretterjesztő videókra és egyéb anyagokra is. Ezek után pedig most átadnám az elnöknek a szót, és megköszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, Vivinyó asszony, és most pedig Cooper asszonynak adjuk át a szót a következő előadónak, aki a Newcastle Egyetemet képviseli. Kérjük, hogy tartsa a 10 percet. Köszönöm, hogy meghívtak engem erre a meghallgatásra a talajvédő földművelésről. Először is szeretném elmondani, hogy támogatom a talajvédő földművelést, de szerintem vannak ennek korlátai, és vannak itt kihívások is, amelyeket ismerniük kell, akkor, amikor az EU-ban előkívánják mozdítani ezt a fajta talaj megmunkálást. Azt hiszem, hogy tudják, hogy mit jelent a talajvédő művelés, ismerik a, az elméletet. Itt arról van szó, hogy a talaj felső rétegében, rétegében koncentrálódik a szén, és a talajnak különböző fizikai jellemzői is vannak. Még elmondanám, hogy különböző rendszerek ismeretesek, még mindig megmunkálják a talajt, de most még mindig, de természetesebben zavarjuk meg a talajt, de nem olyan mértékben, mint a múltban volt. Az Egyesült Királyságban Tony Renners talán ismerik, az Egyesült Királyságban a talajvédő művelés egyik úttörője és támogatója. Látják a talajt és a gilisztákat a talajban. Ezt a képet mutatjuk be, amikor a terményekből maradványok vannak, a földben, és ez az eróziót megakadályozza. A különböző ökoszisztéma szolgáltatások, hát elő kívánjuk mozdítani, mert ha nem, akkor az erózió következik be, a víz elfolyása, kiszáradás. A harmadik pillér pedig ismerik a biodiverzitást, milyennek a jelentősége, a termésforgó, alkalmazása valami gond van a tolmácsolással? kérdezi az előadó. Diversifikálni kell a termésforgót, és meg kell szakítani a kártevő életciklusokat, időben és megfelelő helyen kell a biodiverzitást előmozdítani, a tápanyagok megkötését, a reciklálást, egyebek. Először is, ami a tudományos bizonyítékokat illeti, különböző definíciók ismeretesek, a talaj megmunkálás legyen minimális, szinte nulla. Ezt a tudósok különbözőképpen használják, ezt a kifejezést, meg kell nézni, hogy milyen típusú talaj megmunkálást alkalmaznak vagy javasolnak. És akik a talajvédő művelés hívei, a nulla talaj megmunkálást hirdetik. Sokszor feltesznek kérdéseket erre vonatkozóan, különböző tényezők variálhatók, és itt a diversifikálást és a különböző kultúrák diversifikálását támogatják. A talaj megmunkálásra különböző kifejezéseket használnak, mély megmunkálás, kettős rétegű szántás, vagy a talajnak csak kis rétegét forgatják meg, vagy egyáltalán nem forgatják meg a talajt, és semmilyen talaj megmunkálás nem történik. Tehát meg kell nézni, hogy ki milyen fogalmakat használ. A Nature-ben jelent meg 2014-ben egy tanulmány, amikor a talajvédő művelés koncepcióit összefogták, egy meta-analízist alkalmazták. Ez a kutatásban igen népszerű módszer, amikor összehasonlítjuk több száz vagy több ezer tanulmány eredményeit, és ezek alapján írjuk le megfigyeléseinket, összehasonlítjuk a talajt és az alkalmazott megmunkálást. Egyrészt veszük a hagyományos mély megmunkálást és a talajvédő művelési gyakorlatokat nincs talaj megmunkálás, vagy a maradvány talajban a maradványok retenciójának alkalmazását. Nem nagyon érdekesek ezek a számok, de ez egy olyan panel, a vertikális vonal mutatja, hogy nincs különbség a terméshozamot illetően a hagyományos vagy a talajvédő művelést összehasonlítva, itt most a terméshozamot vizsgáltunk. A fekete körök mutatják, hogy akkor, amikor talajvédő művelést alkalmaztak, akkor a terméshozam csökkent. Több ezer, több mint öt ezer módszert hasonlítottak össze több tanulmányban, egy kicsit csökkent a hozam, nem túl nagy mértékben. Azután dezagregáltuk ezeket a tapasztalatokat, megnéztük, hogy a második sor mutat egy mínusz kettes csökkenést a hozamot illetően. A talajvédő művelés során a termésforgót alkalmazták, és a legalsó vonal mutatja, hogy akkor volt a legnagyobb a terméshozam csökkenést, amikor nem volt a maradványok megtartását nem alkalmazták, és nem volt vetésforgó. Itt ugyanezeket az adatokat látják, de a klímahatást vizsgáltuk. A legfős sorban a művelés, majd a szaggatott vonal azt mutatja, hogy mikor volt magasabb a hozam, vagy mikor alacsonyabb a kétfajta módszert alkalmazva, és a nedvesség megtartás milyen fokú volt. Az alsósorban itt nedvesebb, tehát több csapadékot kap a terület, és a, akkor mindig csökkent kismértékben a termés hozzam. Egy másik kép Newcastle-ből, nem tudom, hogy jobb oldalon látják-e, ez a hagyományos talajmegmunkálás sötétebb és kicsit szorosabban állnak egymás mellett a hajtások a másik oldalon minimális talajmegmunkálás és komposztalkalmazás volt, északon hűsebb a klíma, és más a talaj struktúrája, lassabban indulnak be a termények, vagyis a növekedés, a másik pedig a, akkor, amikor homokos talajon vizsgáltuk a eredményeket. A bio gazdálkodók mindenképpen a talajvédő művelést hirdetik, de gond számukra a gyom, a gyomírtás, pesticideket nem alkalmazhatnak, tehát gond számukra a gyomírtás, és periódikusan szántani is kell, de növényvédő szereket nem alkalmaznak, viszont szántást igen, és organikus anyagokat alkalmaznak. A, van, amikor szükséges mégis valamiféle talaj megmunkálás, de akik a talajvédő művelés hívei, azok azt mondják, hogy ez nem fogadható el a másik pedig a fedő növényzet, takaró növényzet, amit nem lenne szabad elpusztítani. Egy másik módszer, a hagyományos megmunkálók alkalmazzák a hengerezést, vagy a görgős krimpelőt, és hogyha nincs növényvédőszer, akkor tulajdonképpen tönkreteszik a növényzetet, de egy optimális módszert kell alkalmazni, és a biogazdálkodók viszont növényvédőszereket nem alkalmaznak. Összefoglalva el kell mondjam, hogy különböző ökoszisztéma szolgáltatások ismertek, vannak kihívások a talajvédő művelés alkalmazását illetően, a klímától is függ északon és ott más a helyzet, és a biogazdálkodás sokat illetően kihívásokat ismerünk, viszont megfelelő technológiákat kell kihasználni, a vetés és a hengerrelők alkalmazását illetően, és mindig a helyi körülményekhez kell adaptálni a különböző rendszereket. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna mondani. dziękujemy zgodnie z naszymi ust... Köszönöm szépen, Kuper asszony. Most meghallgattuk az első két prezentációt, úgyhogy megnyitom a vitát várom a kérdéseket. Nem tudom, hogy jelentkezette már egyáltalán valaki, aki még nem tette meg. Kérném, hogy most jelentkezzem. Desszúr lesz az első kérdező. Köszönöm szépen az érdekes előadásokat. Az elsőt sajnos nem tudtam teljességgel meghallgatni. 240 hektár területen gazdálkodom, eh, próbáltam különböző módszerekkel, de sajnos elég negatív tapasztalatokat eh, szereztem. Én nem alkalmazom a vetés forgót mindig, de legalább két évente szántanom kell, különben a hozam csökken, és hogyha enélkül dolgozom, akkor azt sem mondhatom, hogy ettől javulna a talajnak a struktúrája. Meg tudná ezt erősíteni nekem? Who's the question directed to? Kinek szólt ez a kérdés pontosan? To Może najpierw wypowiedzi, a później będzie zbiorcze. Úgy gondolom, hogy először meghallgatunk még néhány kérdést, és utána jöhetnek a válaszok. De Castro képviselő. Köszönöm szépen. Szeretnék én is köszönetet mondani a két szakértőnek, hiszen fontos témáról van szó. A szakbizottságunk számára elsődleges fontosságú ez a téma, és gondolom, hogy mindenki tudja, hogy a KAP legutóbbi reformjakor nagyon sokat beszéltünk a zöldítésről és a hozamnövelésről, és ezzel kapcsolatban a konkrét kérdésem a következő lenne, nem tudom, hogy erre kitértek-e a tanulmányaikban. Tehát maga a zöldítés, ami most már évek óta működik, mint alapelv az Európai Unióban, ez a zöldítés járta pozitív hatásokkal, vagy pedig úgy gondolják, hogy új megközelítésből kellene megközelítenünk a zöldítést, és lehetne még ezen javítani. Tehát a zöldítés kapcsán ez ugye új és nagy innovációnak számított, de azért ez megnövelte az administratív költségeket a gazdák számára. Úgyhogy szeretném megkérdezni, hogy mi ezzel kapcsolatban a véleményük. Köszönöm. Schreier, Schreier képviselő. Köszönöm szépen. Amit én egy kicsit hiányoltam, az a mostani valóság, hiszen nem nulláról indulunk, az azért ne feledjük el. A nitrátokról nagyon sokat beszéltünk, és a derogációt valószínűleg nem kapjuk meg, ezért 500 ezerrel kevesebb szarvasmarha lesz majd az Európai Unióban, és hát a gazdáknak nyilván ez nagyon komoly problémákat okoz. Ilyen jellegű mezőgazdaságot nem lehet végrehajtani egyik napról a másikra, anélkül, hogy figyelembe vennék a mindennapi valóságot, ahogy a, gazdas, ahogy a gazdák élnek. Köszönöm szépen a két előadó és szakértő előadását. Abban egyet értünk, hogy a talajvédő műveléssel foglalkoznunk kell, főleg, ha mindannyian a fenntartható mezőgazdaságra törekszünk, és a talaj eróziót szeretnénk visszaszorítani. Ami engem mindig foglalkoztat a greening kapcsán, az az, hogy talán nem kellene inkább jobban áttérnünk arra, hogy főleg amikor a talajjavító vagy talaj intézkedésekről van szó, ki kellene esetleg dolgoznunk regionális programokat, hiszen Európa nagy, eltérőek a körülmények, ezt önök is említették. Az én kérdésem ezért az lenne, hogy regionálisan kialakított programok talán jobbak lennének-e? ahelyett, hogy azt mondjuk itt Európában három zöldítő intézkedéssel akarjuk a világot megváltani. Szerintem ugyanis az agrárreform szempontjából a greening szempontjából talán fontosak lennének a regionálisan kialakított programok. Szóval. Köszönöm szépen. Először is köszönöm a két szakértőnek, hogy eljött. Valóban fontos kérdésekről van szó. Én magam is gabonatermesztéssel foglalkozom, és mindannyian tudjuk, hogy a fél közvetlen vetés mindannyiunk számára jár előnyökkel. Én már 7 éve alkalmazom ezt, és a 7 év alatt azt láttam, hogy elfertőzöttek a földjeim, ezért abba kellett hagynom a félközvetlen vetést. Ráadásul meg kellett vennem azokat az új felszereléseket, amelyek költségtöblettel jártak. A földeken való munka is nőtt, és ráadásul nagyon komoly technikákat kellett alkalmazni, még sokkal komolyabb technológiákat, mint amiket általánosságban használni kell, és ez a technikai jelleg bonyolulté a munkát, ezért még ezzel is meg kellett birkoznunk. Tehát ezt a technikát alkalmaztuk a talajművelésnél, új eszközöket kellett megvennünk, és ez semmiképpen nem járt költségcsökkentéssel, sőt nekem is és szomszédaimnak is költség növekedéssel járt. Oui, euh, les objectifs ambitieux. Köszönöm. A tagállamok objektív és ambiciózus célkitűzései nagyon fontosak, az európai fogyasztók védelme is fontos, de úgy tűnik, hogy ezt egyelőre nem lehet a gyakorlatban megvalósítani, hiszen az európai gazdák és gazdaságok jelenleg sajnálatos módon a túlélésért küzdenek, azért, mert rendkívül drámai a helyzet jelen pillanatban az Európai Unióban. Tehát nagyon sok nagyra célkitűzést hallhattunk, és ez valóban fontos lenne a fogyasztók számára is, csak hogy ez egyszerűen megvalósíthatatlan jelen pillanatban. Hogyha megnézzük, hogy milyen nehézségekkel kell szembenézniük a gazdáknak jelen pillanatban, ráadásul még fenyegeti is őket a SZETA és egyéb más szabadkereskedelmi megállapodások, akkor nem hinném, hogy ma az európai mezőgazdaságban ilyen jellegű változtatások véghez vihetőek. Távella képviselő. Köszönöm mind a két hölgynek az előadást, és a peszticidek kapcsán szeretnék feltenni egy kérdést. Bizonyára követték a vitát a növényvédőszerek kapcsán az Európai Unióban, illetve a glüfozátok betiltásával kapcsolatos vitát. Az önök tudományos véleménye szerint Helyettesíthető-e ez, vagy nem? A hagyományos mezőgazdaság ezt használta, és azokban az években, amikor a tavasz nagyon sok csapadékot hoz, utána, mint az idei évben például júliusban nagyon hirtelen esőzések következtek be, amikor ennyire kiszámíthatatlan az időjárás, akkor a peszticidek, illetve a gombaölők nélkül elképzelhető -e a mezőgazdaság. Ez lenne a kérdésem, hogy ez megvalósítható-e, el tudunk-e képzelni a közeli jövőben olyan mezőgazdaságot, amely egyáltalán nem használ ilyen jellegű peszticideket a jövőben. Köszönöm. Andrew képviselő. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous aussi pour vos deux, deux exposés et merci à Marc Tarabella d'avoir posé cette question du... Köszönöm szépen. A glifozátok kapcsán én is szeretnék visszatérni erre a kérdésre, ugyanis ez nem feltétlenül egy nyílt választási lehetőség. Itt mindannyian tudjuk, hogy bizonyos esetekben a randapra szükség van, és én is várom a választ, amit majd Taravella úrnak adnak, és lenne egy kiegészítő kérdésem is, meg tudják-e magyarázni azt, hogy ezt a technikát miért használják bizonyos területeken nagyon sokat a világon, és az Európai Unióban pedig nem használják ezeket. Ennek az itteni időjárás vagy a klíma lenne az oka, hiszen az imént beszéltek önök is erről. És lenne még egy kérdésem. Nagyon sokat beszélek olyan gazdákkal, akik elkezdték ezt a munkát, elkezdték ezt az átalakítást, de azért tudjuk, hogy ennek vannak nagyon komoly agronómiai kihívásai és tétjei. A kérdésem tehát az, hogy De Castro úr kérdésének fényében a hogyan lehet javítani az új káp zöldítési célkitűzéseit, hogyan lehetne egyszerűsíteni a bonyolítás helyett, és hogy valahogyan magát az adminisztratív részt is hogyan lehetne egyszerűbbé tenni, hogy ez viselhetőbb legyen a gazdák számára. Szenele képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a két előadónak is. Két kérdésem volna. Először is ki tudnák-e fejteni jobban azt, hogy en, a szémekötésre milyen hatással van ez a fajta gazdálkodás. A második kérdésem pedig, hogy az agroökológia akkor kevésbé hatékony a talajvédő művelés szempontjából? Köszönöm. Pani poseł Neuchel. Köszönöm szépen. Nagyon hasznosnak tartom azt, hogy ma a talajról beszélünk, hiszen itt általában támogatásokról, illetve különböző tápanyag serkentőszerekről szerekről beszélünk, de a talaj minőségének hosszú távú megőrzése szempontjából mindenképpen beszélnünk erről a témáról. Ez egy olyan kérdés, amelyel Németországban számos szervezet foglalkozik, a talajvédő műveléssel. Konkrét kérdéseim volnának egyfelől a talajnyomás, illetve a talajnyomás csökkentése hogyan hat a vízfelvevés, a vízfelvevő képességre. Ezzel kapcsolatban szeretnék hallani önöktől, és érdekelne az is, hogy a biogazdálkodásnál a talajvédő művelést miért nem alkalmazzák, hiszen gyakorlatilag itt az ökológiai megközelítések között egyfajta átfedésről van szó, még akkor is, hogyha lemondunk a hozam egy részéről a fenntarthatóság érdekében, tehát az, agrá, az ökológiai gazdálkodás terén gyakorlatilag miért nem támogatják annyira az ilyenfajta művelési gyakorlatokat? Demanov. képviselő. Köszönöm szépen a hozzászólóknak az előadásokat. Most a hozam kérdésétől függetlenül, ami engem érdekelne, az a talajerózió kérdése. A talajerózió kérdése természetesen kihat az egész vízgazdálkodásra, amely természetesen a fauna és a flóra állapotát is befolyásolja. A kérdés az az, hogy a legjobb gyakorlat tulajdonképpen az állandó takarónövényzet alkalmazása-e, vagy pedig a körbeültetés, amivel az erózió megállítható. Nem tudom, hogy melyik a legjobban alkalmazható megoldás az extenzív vagy az intenzív mezőgazdaság esetében, mert tudjuk, hogy milyen komplikációt okozott, amikor a környező növényeket kivágták, és az erózió elindult. Flanagan képviselő. Köszönöm szépen. Rendkívül érdekes előadásokat hallhattunk mindkét előadótól. Ugye mindig tanulunk valami újat, amikor eljövünk ide dolgozni. A biogazdálkodásról nagyon sokat beszéltünk, és hát kiderült, hogy ez lehet, hogy mégsem annyira jó, mint amennyire gondoltam. És a kérdésem az, hogy milyen kereszthatások alkalmazhatóak itt, illetve a glifozátok kapcsán én is részt vettem a vitában, és egy zöld képviselő mesélte el annak a termelőnek az esetét, aki szintén feltette ezt a kérdést, hogy mennyire megvalósítható az, hogy egyáltalán nem használunk ilyen peszticideket, és megmaradnak valóban a krumpli ültetvények, vagy akármilyen más ültetvény. Tehát az embereknek mindig enni kell valamit, tehát valahogy elő kell állítani az élelmiszert, és ez valóban alkalmazható lesz majd peszticidek nélkül. És a kender kérdésére is ki kell térnünk, valamint a vetésforgó kérdésére, illetve a CETA és a TTIP, illetve a Mercosur kapcsán, hogy rátérjek erre a kérdésre is, az a típusú mezőgazdaság, amiről önök beszélnek, ennek a típusú mezőgazdaságnak is tartania kell majd ezektől a világszinten kialakuló szabadkereskedelmi megállapodásoktól, vagy ezeknek kevésbé? Egnyú képviselő. Köszönöm szépen, rendkívül érdekes előadásokat hallhattunk. Hogyha talajeróziót szeretnék megnézni, az Egyesült Királyságban, akkor három fontos okot láthatunk. Az egyik a közlekedési építkezések, a másik a vízgazdálkodás kérdése. Ugyanakkor nézzük meg, hogy mit teszünk ez ellen itt az Európai Unióban. Tulajdonképpen éppen ellenébe megyünk annak, amit meg kellene tennünk. hogy a káposztaföldeket éppen, hogy jobban kellene permetezni, és kétszer-háromszor kellene permetezni a helyet, hogy a permetezést megszüntetjük, mert úgy tűnik, hogy a zöld lobby az egyik irányba halad, de ez a mezőgazdaságnak nem segít. Hogyha pedig a klímáról beszélünk, hát novemberben mindig nagyon sokat esik az eső, és a gumós növényeket ekkor kell szedni, és most az ír kollégámra nézek, hát mindig is volt probléma a krumplival, ezt nem fogjuk tudni megszüntetni. Vannak, akik azt mondják, hogy nem szeretik, hogyha a disznókat bezárják egy disznóban, nekik szabadon kellene élniük, de hát úgy tűnik, hogy a disznók sokkal jobban szeretnek disznóban élni, mint szabadon élni, úgyhogy nem biztos, hogy mindig jót teszünk azzal, azokkal az intézkedésekkel, amiket meghozunk és hogyha ezeket az állatokat mind szabadon engedjük, akkor az pedig talajerózióhoz vezetett. Lehet, hogy az állat jólétnek jó, de a talajeróziónak nem jó. Úgyhogy mind ezeket valahogy össze kellene hangolni. Az, hogy az üzemanyagokat csökkentjük a mezőgazdaságban, az természetesen jó, aztán ami a CO2-t illeti, a CO2 jó a gabonának. Minél több CO2 van, annál jobb lesz a termés, úgyhogy a CO2-t sem szabad teljesen fekete listára tenni, és azt pedig egyáltalán nem gondolhatjuk, hogy a klímát akármilyen módon is meg tudjuk változtatni és egy kicsit meglepett az, amit elmondtak a magára hagyott területekről. Ezek a területek visszanyerik eredeti állapotokat, ezek visszatérnek a természetbe, úgyhogy nem vagyok biztos abban, hogy probléma lenne ezekkel a területekkel. És hogyha egyáltalán nincsen talajművelés, akkor nem biztos, hogy ugyanolyan jó lesz a termés, vagy hogy feltétlenül jobb lesz a termelés. Az is elhangzott, hogy ha a talajművelést csökkentik, akkor az költségcsökkentéssel is jár, de ez sem volt mindig igaz. Mondjuk egy 2000 hektáros területen, ami ugye elég nagy területnek számít, itt valóban már nagyobb megtakarításokat lehetne elindítani a kombinálható gabonákkal. Hát ami a glifozátot illeti, hogyha ezt teljesen megszüntetjük, akkor a talajművelést nem lehet elhagyni. Tehát valamelyiket választani kell, vagy a glifozátok felhasználását, vagy a talajművelést. Mind a kettőt egyszerre nem lehet betiltani, mert az nem fog működni. Szeretném megkérdezni az előadókat, hogy milyen hatása van a föld megmunkálás hiányának a vízgazdálkodásra, ahogy a kérdésekben hallottuk. Megpróbálok. Megpróbálom felidézni a kérdéseket, amelyeket a képviselőktől kaptam. Nem tudom, hogy esetleg egy kettő, amely került a figyelmemet. Nos, valóban a művelés nem egy gyógyír minden problémára, nem fogjuk elérni azt, hogy azonnali hatállyal, akár az első évben ilyen komoly előnyökre tegyünk szert, de az igaz, hogy vannak előnyök, mint például a víz lefolyása, vagy például a talaj erőzió, amely feltartóztatható, de nem fogunk tudni azonnali hatásokat elérni, illetve rövid távon eredményeket felmutatni. Ami Ami a glifozátot illeti, erre is vonatkoztak kérdések. Tisztában kell lennünk azzal, hogy nem a talajvédőművelés, hanem a hagyományos gazdálkodás az, amely gyakorlatilag ezt alkalmazza. A hagyományos mezőgazdaság az, amelyben ezt felhasználják, ugyanakkor a talajvédő művelés létezhet igenis az ilyen növényvédőszerek nélkül. Ezeket talán pótolni kellene valami mással, ami lehet, hogy költségesebb lenne, hogyha valamilyen más növényvédőszert alkalmaznánk. Cooper asszony is említett különböző gépeket, amely által a gyomnövényeket írtani lehet, mint például ez a forgó gép, ami pedig a talajt illeti Albert Dess kérdésére, kérdésében hangzott el. Elmondhatom, hogy hosszú távon vannak komoly előnyök, amelyeket láthatunk, ugyanakkor vannak más előnyök, amelyek már rövid távon is jelentkeznek. Ami pedig a talajművelést illeti, különböző típusú talajok léteznek, vannak olyan talajok, mint amelyek esetében a művelés automatikusan folyik, de hogyha szeretnénk úgy művelni a földet, úgy művelni a talajt, hogy gyakorlatilag bizonyos gyomokat kiírtunk, hiszen természetesen a gazdák ezeket nem szívesen látják a szántóföldeken. Ezzel a talaj lazítással gyakorlatilag ezt, ezt elérjük, ugyanakkor mechanikus talajművelésre ezért nincs szükség. Ami az öldítést illeti, azt hiszem, hogy de Castro képviselő és még mások említették ezt. Nem csak a zöldítés, valamint a közös agrárpolitika közvetlen kifizetései esetében növelheti ez esetleg a bürokráciát. Lehet, hogy több opciót is a gazdák rendelkezésére kellett volna bocsátanunk mint például a vetésforgó fenntartása, hanem lehet, hogy más újabb intézkedéseket is bevezethettünk volna a talajminőségének megőrzése céljából. Valóban igaz, hogy ez a fajta talajművelés feltételezi a technológiák fejlődését, ez szükséges hozzá. Nem emlékszem az illető nevére, de valóban azt hiszem, hogy a vidékfejlesztés berkein belül is támogatni lehetne ezt a fajta fejlődést. Hiszen az összes gazdálkodónak szüksége van egyfajta tanulási folyamatra, bele kell tanulnunk ezen gyakorlatokba, hiszen nem fogjuk tudni a talajművelést egyik napról a másikra megváltoztatni. A kap második pillére regionális szinten, ahogyan ezt szintén hallhattuk, ezen új technikákat hozzá tudná igazítani a különböző régiók adottságaihoz. ami pedig a víz, a talaj vízáteresztő képességét illeti, a talajvédőművelés során ez egyértelműen javul, hiszen a tömörítés, a tömörödés, a talaj tömörödése elkerülhető. Kevésbé tömörré válik a talaj, és el kell, és ugye ott van az altala is, amelyet lehet, hogy nem látunk, de azért ez ott van, és ezzel a fajta műveléssel ez gyakorlatilag lazul, közép-hosszú távon természetesen attól függően, hogy milyen fajta talajról van szó, egyértelműen javul majd ennek a minősége. Számos tanulmány alátámasztja ezt, itt nem csak eh, hazámban készültek erre vonatkozó tanulmányok, hanem egyéb európai tagállamokban is, és eh, világszerte. Tarabella úr említette a talaj eróziót, illetve azt, hogy hogyan lehet ezt megelőzni. Hát a talaj erózió azt hiszem, hogy eh, a képekből is kiderül az évelő növények esetében, illetve a egyéb növények esetében is, hogyha egyes országokban ugye talajvédő növényeket alkalmaznak, takaró növényzetet, más országokban pedig kénytelenek az előző növények maradványait felhasználni. A talajvédő művelés ugye nem a vetéssel kezdődik, hanem az előző, az előző év termésének begyűjtésével, és ezáltal a különböző mm, termények maradványait gyakorlatilag elterjeszti, és ezáltal készíti elő a talajt a következő vetéshez. Még röviden reagálnék a burgonyára, mert ez is felmerült. Elmondhatom, hogy a különböző projektek esetében, amelyeket támogatunk. Van Franciaországban is egy projekt, Észak-Francia, Kaléhoz közeli eh, burgonya termesztők vesznek ebben részt, és eh, nem tudom, hogy 6-7 különböző termény vetésforgójával dolgoznak, és nagyon jó eh, terméshozamot érnek el. Azt hiszem, hogy elég elfogadható az eredmény, méghozzá úgy, hogy ezt a talajvédőművelést alkalmazzák. Köszönöm. Bardzo proszę. Parancsoljon. Köszönöm. Köszönöm a kérdéseket. Nagyon sok kérdés hangzott el, nem tudom, hogy mindegyikre tudok-e válaszolni, de megpróbálok némelyikkel foglalkozni. Néhány dolog megmaradt bennem, az egyik a gazdasági vetület és érvek. Néhány kérdésben ez előfordult. Nem jól magyaráztuk meg ezt a fajta talaj megművelést, azután Ferran, mondta, Ferran úr mondta, hogy gazdaságilag nem kifizető, és Zór elmondta, hogy nagyon sokba kerül ezt Franciaországban Egnő úrnak igaza van, a legtöbb gazda a, azért alkalmazza a talajvédő művelést, mert munkaerőt és energiát kívánt meg spórolni, még akkor is, hogyha a hozam alacsonyabb. Ez így van az Egyesült Királyságban, lehet, hogy Franciaországban nem. Érdekes volt ezt hallani. A gazdák az Egyesült Királyságban pénzügyi, gazdasági okokból alkalmazzák ezt a fajta művelést. A másik kérdés, miért használják ezt a fajta művelést a biogazdaságokban inkább? Kicsit szóltam erről az előadásomban, ez a biogazdáknak kihívást jelent, mert nem alkalmazzák a hagyományos növényvédőket a gyomnövények írtása miatt. A biogazdák mást alkalmaznak, és a kutatásaink azt mutatják, hogy a biogazdák, amikor a talajvédő művelést alkalmazzák, akkor sokkal több problémával néznek szembe a gyomnövényeket illetően, legyenek azok egy nyári gyomnövények, vagy másfajták. A másik a hozam kérdése, de elképzelhető, hogy a talajvédő művelésben időnként alkalmazzák a szántást. A másik a talajmegmunkálás hiánya, a rotáció, vagyis vetésforgó alkalmazása. Lehet, hogy a vetésforgó segít a gyom probléma megoldásában. A talajvédő fölművelés mindig adaptálni kell a helyzethez. Másik kérdés, szembeállítjuk-e a talajvédő művelést a biogazdálkodással? Szerintem ez nem szükséges, de mint elmondtam, a rendszert adaptálni kell a bio gazdálkodáshoz. A másik a len alkalmazása, mint talajjavító növény. Sokan elmondták, de a kolléganőm is, Paula is beszélt erről, milyen eh, növényvédők eh, töltenék be ezt a szerepet, meg kell ezeknek majd vizsgálni a környezeti hatását, ezek még eh, nem ismeretesek. Még felírtam valami mást is, amire válaszolni szeretnék. Az az érzésem, hogy a legfontosabb kérdésekre válaszoltam. Köszönöm ezeket a remek kérdéseket és a tanúságtételt. Igen, összetett témát vitatunk meg ma. Elnök, köszönöm szépen. Nyilvánvaló, hogy ez végül is a mezőgazdasági szakbizottság, hát azért volt ennyi kérdés, szakmába vágó kérdés. Most pedig átadjuk a szót a következő két előadóknak. Megköszönjük az első két előadónk munkáját, és még idejön a másik két előadónk az elnöki tribünre. Elizabeth Jegla asszony is csatlakozott hozzánk, ő már az előző ciklusban is képviselő volt, és előadója néhány igen jelentős jelentésnek, például az állatok jóléte és kímélete témában, de nem csak ennek a kérdésnek volt az előadója. Üdvözlöm itt a szakbizottsági ülésünkön. A következő hozzászólónk és előadónk, szakértőnk, Éva Torre Mocsa asszony, aki a Pablo de Olavide Szeviai Egyetem kutatója, valamint eh, Héctor Molina Fabra is helyet foglalt eh, közöttünk, aki szintén eh, tanár, gasztronómia és a kunyhaművészet tanára akkor a napi rendünknek megfelelően vesszük az előadásokat. Köszönöm szépen a meghívást. Attól tartok, hogy egy kis problémát kell bejelentenem, ugyanis a járatom hamarosan indul, ezért 20 percen belül távoznom kell, ha esetleg felmerülnének majd kérdések, ezért már most elnézést kell kérnem. Nos, ahogy elhangzott eh, a bemutatóban, az eh, a biogazdálkodás eh, világával foglalkozom, és szeretném mindenek előtt nagyon határozottan leszögezni, hogy teljességgel támogatom az ökológiai gazdálkodás részéről a talajvédő művelést. Noha szeretném ezt néhány bírálattal illetni. Az, az alapvető véleményem, hogy ez nagyon pozitív, és ez kell, hogy legyen a követendő tendencia. Ezt követően szeretném kifejteni azt is, hogy az ökológiai gazdálkodás, noha egy folyamatot képvisel, hogyan járulhat hozzá a, a javításhoz, hiszen itt alapvetően egy átalakulásról, egy átmenetről van szó, a mezőgazdaság mint olyan nem fenntartható, azt hiszem ezt mindannyian elismerjük. Nagyon komoly kihívásokkal nézünk szembe, mint például az éghajlatváltozás, ugye folynak a tárgyalások erről, a világ népessége növekszik, az éhínség is, nemzedékváltás figyelhető meg, a fiatalság körében gazdákra, gazdálkodókra van szükségünk, ez a probléma már évek óta jelen van Európában, de már Indiában, Latin Amerikában is kezd megjelenni. Mi történik, ha nem lesznek elég gazdálkodók, hogyan oldjuk meg akkor a a kihívásokat, a problémákat. Éppen ezért egy szisztemikus megközelítésre van szükségünk, a különböző alapelveket össze kell kapcsolnunk, és mindazon aspektusokat, amelyek nem csak a termeléssel, hanem a mezőgazdasággal kapcsolatosak, mint ugye a mezőgazdaság az, amely a világ népességét ellátja élelemmel. És nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a mezőgazdaság lényege az élelmiszerek előállítása. Nagyon röviden szeretném összehasonlítani a környezet kímélő mezőgazdaságot az, agrár, az agroökológiával. A hagyományos gazdálkodásnak a talajra van hatása, azonban mi úgy tekintünk a talajra, mint egy élő valamire, ami fenntartja az agrártermelést, ugyanakkor szem előtt tartjuk a biodiverzitást, a személyeket, a vizet is, tehát nem csak a talajra gyakorlunk hatást, hanem másra is. Ha nem használunk peszticideket, akkor nem csak a, a vizekre vagyunk hatásra, hanem másokra is. Az agrárgazdálkodásban ezt nem fogom többet eh, megismételni, hiszen egyértelmű, hogy erről van szó. Mi a területekről, a tájról beszélünk, amit szem előtt kell tartanunk az agrárpolitikák szempontjából, az már nem csak eh, maga a parcella, a földterület, hanem eh, egy szisztémikus megközelítésre van szükségünk a tájat, az ott jelenlevő embereket, az ismereteket is integrálnunk kell, és mindez integrálódik a mi perspektívánkba, hiszen tisztán látjuk, hogy mennyire összetett ez a jelenség. Vannak monokultúrák, illetve vetésforgók, ez számunkra teljességgel nélkülözhetetlen, éppen így küzdünk az erózió ellen és eh, természetesen a gyomnövények egy problémát jelentenek, ezt eh, el kell ismerjük, eh, kutatásokra van szükségünk, hogy a jövőre nézve megoldásokat találjunk, hiszen ellepnek bennünket a gyomok. Noha vannak már különböző technikák, illetve stratégiák, amelyekkel a növekedésük visszaszorítható. Vegyszereket, illetve nem mérgező szereket is lehet bevetni. Mi arra törekszünk, hogy ezek ne legyenek mérgezőek nem azt állítom, hogy el fogjuk tudni ezt érni minden szinten, és az egész világ ökológiai gazdálkodást kell, hogy kövessen. Én azonban a talajvédő művelésre úgy tekintek, hogy nem fogjuk tudni megváltoztatni a világot egyik napról a másikra, de a változásra kell törekednünk. Az előnyök szempontjából pedig az erózió csökkenthető, a talaj nedvesség tartalma növekszik, a tápanyag tartalmat meg kell őriznünk, hiszen ez a fenntarthatóság szempontjából kulcsfontosságú, ezt meg kell őriznünk, és úgy gondoljuk, hogy maga a rendszer minél inkább autonómabb módon tudja fenntartani magát, annál ellenállóbb lesz, és annál jobban tud az éghajlatváltozással is szembenézni. A kollégám fog beszélni még a diverzitásról, és az összehasonlítást tovább vinném, mi a természet szerepe a jelenlegi rendszerben. Ez egy kicsit ez egy kicsit passzív rendszer. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy a mezőgazdaság ennél sokkal több, egy élő struktúra, éppen ezért integrálnunk kell a, a természetet is. Nem dőlhetünk hátra, és nem hagyhatjuk, hogy majd magát szabályozza, én nem ezt akarom állítani. Elő kell mozdítanunk, támogatnunk kell, kutatnunk kell, és meg kell ismernünk azért, hogy az élelmiszerek előállítását növeljük a lehető legfenntarthatóbb módon az ökoszisztémás rendszerek, illetve szolgáltatások, az ökoszisztéma szolgáltatások a ökológiai gazdálkodásban a különböző szerves anyagok bevonásának köszönhetően ezeket hozzáadjuk, hiszen itt a talaj termelékenysége az, ami, ami fontos, nem csak, hogy növeljük a talaj termékenységét, hanem, hanem ezt mindenképpen kulcsfontosságú elemnek tekintjük az élelmiszerelőállítás szempontjából. Technikai ismeretek mindenképpen szükségesek, de a helyi ismeretek is fontosak. Ez a vitából ki is derült, hiszen a régiók eltérőek, az éghajlat és a gazdák ismereteire is szükségünk van, hiszen ők empirikus ismeretekkel rendelkeznek, ezeket pedig mind integrálnunk kell, mert ez alapján találhatunk majd megoldásokat. Nem csak biofizikai, hanem kulturális ismeretekre is gondolok. Az intenzifikáció is nagyon nagyon fontos, hogy jobban küzdjünk az éhénységgel szemben. Itt azt mondjuk, hogy ez fenntartható, vannak különböző fogalmak, amelyek által az intenzívebb tétel fel, fenntarthatóvá válhat. Itt azonban nem csak egy korábban nem fenntarthatónak bizonyult modell ismétléséről van szó, További kutatásokra is van szükség, a környezet ismeretére, valamint a technikák ismeretére, az innovációra, a drónok bevetésére, a precíziós mezőgazdaságra, ez nem, nem áll ellentmondásban a mezőgazdasággal, ezt szeretném leszögezni. Milyen modell lesz az, amelyet követünk? Az akroökológia szempontjából egy szisztémikus és integráló modellről van szó. Egy nagy kihívás az, hogy ezt a rengeteg változást kezelni tudjuk, ha szeretnénk túllépni ezeken a kihívásokon, akkor a mezőgazdasággal kapcsolatos megközelítésünkön is változtatnunk kell, és erre úgy kell tekintenünk, hogy ez egy multiplurális közeg, ha mondhatom így, és így nagyon különböző aspektusokat kell figyelembe vennünk, hiszen egy lineális megközelítés tulajdonképpen csak arra következtetésre vezet el bennünket, hogy javítsunk a, a mezőgazdaságon. Különböző tanulmányok bizonyították azt, hogy a talajművelő, talajvédő művelés, illetve az agrár, agroökológiai gazdálkodás szempontjából a szémekötés hogyan függ össze. Az autonómiáról is beszéltünk, egyre kevésbé kell a különböző technikák bevetésére támaszkodnunk. A különböző anyagok, a különböző anyagok energiaráfordítása is fontos, hogy csökkenjen. A szerves anyag pedig, amelyet a talajba vetünk, ez egyre nagyobb mértékű. Említettem, hogy a tanulmányok rámutatnak arra, hogy még nagyon sok munka áll előttünk, még nem értük el a kívánt eredményeket, de azt láthatjuk, hogy bizonyos növények esetében ugyanolyan szinten vagyunk, mint a hagyományos mezőgazdaság. Ez azt jelenti, hogy még folytatnunk kell a munkát, de hogyha szisztémikusan tekintünk a kérdésekre, ugye küzdenünk kell a kihívásokkal szemben, más megvilágításba helyezve ezeket, például az étrend megváltoztatása az a 9 milliárd ember, aki a Földön él, nem ehet úgy olyan mértékben húst, ahogyan ezt jelenleg tesszük. Tehát globális változásokra van szükségünk, és a e szempontból, ebből a szempontból a mezőgazdaság bizonyos megoldásokkal szolgálhat. És ugyanígy a hulladékok csökkentése is szükséges, hiszen nagyon sok olyan élelmiszert állítunk elő, amely gyakorlatilag a szemetesbe kerül. Tehát optimizálnunk kell a rendszert, így ugyanis az intenzívebbé válás talán nem lesz szükséges ezen a szinten. Ez pedig azt is jelenti, hogy olyan termelési rendszerekre van szükségünk, amelyek amelyek hatékonyabbak a kap is megpróbálta azt, hogy a különböző aspektusokat integrálja, mint a European Innovation Partnership. Ez egy első lépés, amelyet az ökológiai gazdálkodók örömmel fogadtunk. Az integráció vertikális és horizontális is, tehát látható, hogy itt több fajta koncepcióról beszélünk, ez egy nagyon komoly kihívás, meg kell próbálnunk ennek mentén dolgoznunk. Vannak már olyan gazdálkodók, akik követik ezt a megközelítést. Fokozatos változásokra van szükségünk, hiszen egyértelmű, hogy 2020 vagy 2030 nem lehet a határ, de 2050-ig talán mindez elérhető, és a kisebb hiányosságokat, például a kutatásfejlesztés iránti igényeket még fokoznunk kell. Köszönjük szépen! Tudom, hogy önnek nincs sok ideje, de van-e valakinek kérdése az előadónkhoz? Igen, öné a szó, Agdina Rasszony. Köszönöm, elnök úr. Szeretném megkérdezni tőled a következő kérdést. Az ökológiai gazdálkodás, a biogazdálkodás szempontjából ugye a talajvédő művelés egy első szakasz lenne, ha jól értem, de ezt követően nem vált teljesen egyeteművé számomra, hogy ez az egymás mellett létezése két technikának, ez valóban így, így van-e. Említetted ezt, de aztán bizonyos kételyek merültek fel. Tehát hogyan néznek neki az első szakasz, amiről beszéltél? Y claro, necesitamos... Egyértelmű, hogy egy élő talajra van szükségünk, amelyben vannak szerves anyagok, tehát a különböző technikák, amelyeket a talajvédőművelés követ, ezt a célt szolgálják. Hogyha élő a talaj, akkor egyre inkább növelhetjük az élettartamát, és csökkenthetjük például a mérgező anyagok bevetését, illetve azon anyagok alkalmazását, amelyek az, élet, az, áll, az állatvilágot is elpusztítják a, a talajban, illetve a környezetben. Tehát a mikrofauna ugye azért pusztul el, mert ki van téve a különböző pusztító vegyszereknek. De az első lépés az a talaj, és e tekintetben a talajvédő művelés a mi szövetségesünk. Ezt követően pedig a vegyszerek által képviselt szennyezettséget is csökkentenünk kellene, ez lenne a második lépés, ezáltal beven, bevonnánk ezt is a modellbe, és szinergia hatásokat érhetnénk el. A hogyha például komposztálhatnánk a maradványanyagokat például, például a hulladékot, és ezt ismét alkalmazhatnánk, akkor ezáltal gyakorlatilag csökkenthetnénk a különböző földek költségét a mezőgazdasági rendszeren belül. Tehát ez fokozatosan valósulna természetesen meg. Pani poseł Schreier. Najel asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon érdekesnek találtam mindezt. Ön már 2050-ről is beszélt. A gazdáink a nitrát direktívával irányelve kerültek szemben, és ez egyébként Németországra is igaz. Ön viszont olyan mezőgazdaságról beszél, amely a talaj javításán alapszik, de szerintem ezt már minden gazda végzi. Ehhez még egy sor probléma megemlítendő. Mit tegyenek a gazdák? Ők mindig alkalmazkodnak, Hollandiáról, Németországról, más országokról beszélek, de a politika más számokat ír elő, más adatokat, követelményeket, amelyeket be kell tartani. Utolsó. Nem tudom, hogy jól értettem-e a kérdést. Nos, valóban hát a politikának rendkívül jó eredményei, rendkívül jó módszerei lehetnek erre nézve de hogyha itt egy olyan nagy területről beszélünk, mint Európa, amely annyira sokszerű, sok, sokrétű, én egy lobby szervezettől jövök, tehát mi magunk a biogazdálkodáson belül is sokszínűek vagyunk. Tehát nem a lehetetlen szeretnénk elérni, hiszen azt hiszem, hogy nem a lehetetlenre kell törekednünk, de amit megpróbáltam elmondani, az az, hogy amikor most arra gondolunk, hogy milyen politikákat kellene követnünk, alkalmaznunk az elkövetkezendő években, akkor ennek megteremthetjük az alapjait, és ezt követően egy nagyobb nyitás is végrehajtható más aspektusok felé, mint például a fiatalok vagy a különböző kölcsönhatások, amelyeket más ágazatokkal megfigyelhetünk. De ezt most kell felvetnünk, hogy a jövőben valóra váljon. És hangsúlyozom, hogy már most is láthatjuk azt, hogy komoly munka folyik, és éppen ezért ösztönözni szeretnénk önöket arra, hogy ezt folytassák, és ezen az úton haladjanak továbbra is. Köszönöm. Jó utat kívánunk, jó hazautazást. az előadónknak. Köszönjük szépen! Köszönjük, asszonyom, és most az utolsó szakértőnket kérem fel. Molina Febra úr, önnek 10 perce van, hogy megtartsa előadását. Jó napot kívánok, elnök úr! Köszönöm szépen a mezőgazdasági szakbizottságnak a meghívást. Nagyon nagy öröm számomra, hogy itt lehetek, és meghallgathattam már három szakértőt. Elnök úr professzorként beszélt rólam, ez valóban igaz, de ennek, emellett még gazdálkodó is vagyok. Kizárólag a mezőgazdaságból élek, és a szabadidőmben az oktatással foglalkozom. Az egyik projekt, amelyel foglalkozunk, egy olyan projekt, amelyet szerencsére itt ismertethettem a Fiatal Gazdák Kongresszusán 2012-ben. Ez egy olyan projekt, amelynek a célja az, hogy egy egészséges és tiszta környezetet hagyjunk magunk után a társadalom számára. Ez egy olyan projekt, amely további funkciója az, hogy a víz fogyasztását minimálisra csökkentse, a föld művelését, illetve a növények kiválasztását ehhez igazítjuk, fellépjünk a különböző nyomokkal és kártevőkkel szemben, és ahogyan elhangzott ez is, bevetjük az új technológiákat. És gyakorlatilag bármilyen fajta, bármilyen fajta gazdaság gazdasággal tudunk így foglalkozni, maximálisan etikus a megközelítésünk, felvetjük azt, hogy mi miért történik. Ez egy olyan projekt, egy olyan munka, amely 100%-ban magántőkéből valósul meg, semmilyen támogatásban nem részesült, és úgy gondoljuk, hogy ez egy hiba, mert egyfelől javítjuk azt, amiről ma itt folyik a szó, egyfelől javítjuk a különböző termelési módszereket, és ez a bolygó, valamint a környezetünk érdekét szolgálja. Elmondtam már, hogy ez sajnos még mindig egy száz százalékig magántőkéből megvalósuló projekt. Mindig, amikor a mezőgazdaságról beszélünk, nagyon örülök annak, hogy itt vagyok az utolsó résztvevő, mert így mindenkit meghallgathattam, és az elhangzottak alapján állítom össze az előadásomat. Nagyon érdekes dolgokat hallhattunk, mint a nitrát vagy a glifozát. Különböző terményekről hallottunk, amelyek a mezőgazdasággal kapcsolatosak, de az igazság az, hogy 2016-ban még mindig van egy valami, amit nem említettünk, ez pedig az egészség. Egy, gazdas, egy gazdag gazdag kontinensen élünk, amelynek a lakossága, lakosság negyede ki van téve a ráknak, rákban fog megbetegedni, a, dia, a cukorbetegség is, a kettes típusú cukorbetegség is egyre inkább elterjedt, a különböző szív- és érrendszeri megbetegedések nagyon súlyos betegségek sújtják az úgynevezett gazdag országokat. Mielőtt idejöttem, felvetettem azt is magamban, hogy mi is Európa tulajdonképpen mit jelent ez, és ezt a választ a www.europa.eu honlapon kellett megtalálnom. Ez egy gazdasági és társadalmi szervezet, egy egyedülálló szervezet, amelynek a célja a gazdaság és a politika együttműködés előmozdítása. Ugyanígy beszél arról is, hogy a különböző országok közti gazdasági összefonódás a konfliktusokat visszaszoríthatja, és arra törekszik, hogy a benne rejlő lehetőségeket maximálisan kihasználja. Mindezt én úgy értelmezem, hogy a spanyolok ugyanúgy gondolkodhatnak, mint a hollandok, a hollandok úgy, mint a portugálok, a portugálok, mint a belgák, és így folytathatnánk a különböző szinte 700 kombinációig, ha mindannyiunk között empátia létezne, és mindannyian egy erős unióban gondolkodnánk. Hogy miért mondom ezt? Nos, azért, mert az én régiómban az elmúlt időben, ez egy olyan térség, amely a citrusfélék termesztéséből él, a sajtó arról cikkezett, hogy Brüsszel nagyobb mennyiségben engedi be e az Európai Unióban, a D- Európai Unióban a dél-afrikai narancsot, csökkenti a vámokat, vagy például ez a dél-afrikai narancs veszélyezteti a különböző spanyol és olasz fajtákat, illetve hogy Brüsszel lehetővé teszi Marokkó számára, hogy 475 ezer tonna citrusfélét import, exportáljon az EU-ba vám, vámok megfizetése nélkül. Ezen szalagcímek lehet, hogy nem kapcsolódnak a mai témánkhoz, de itt egy olyan területről beszélünk, amely történelmi jelentőséggel bír, nagyon hosszú évek óta, amikor Kína, azóta, hogy Kínából behozták az első mandarin, tehát világszinten úttörők vagyunk a citrusfélék termesztésében, és éppen ezért az ilyen cikkek miatt gyakorlatilag a termőföldek 25%-át, 25%-a most parlagon hever. És ennek eredménye az, hogy szennyeződik a környezet is, és a társadalom éppen ezért már kevésbé boldog. Másodszorban szeretnék némileg elgondolkodni arról is, hogy miben rejlik egy gazda, mit jelent ez, hogy gazda. Említettem már, hogy én is a mezőgazdasággal foglalkozom, nagyszüleim is ezzel foglalkoztak. Ők voltak azok, akik ezt a boldog környezetet megteremtették. A mi földünkön a paradicsom egy teljesen másfajta paradicsom volt, vagy például az őszi barack is egy sajátos fajta volt, Nefazolus lunatus, akik ugye a pályáját ismerik és szeretik, mint mi, tudják, hogy a paradicsom 90%-a manapság már Dél-Amerikából kerül behozatalra és ez természetesen a belső fogyasztásra is kihatással van. Összefoglalásképpen tehát a gazda munkája egy nagyon méltó munka, hiszen ő az, aki megőrzi a környezetét, és éppen ezért őre kellene bíznunk az egészségünket, azt az egészséget, amelyről az imént említést tettem, és amely csorbát fog szenvedni a jövőben. Fiatal gazdaként, 40 évnél fiatalabb vagyok, azt hiszem, hogy nem kellene fiatalnak minősülnöm, de azt hiszem, hogy 79 óta, 1979 óta a gazdák nagy része 35 évnél fiatalabb, manapság azonban már csak 5,7%-ra tehető az EU-ban az arányunk. És a gazdák 30%-a több mint 65 éves. Ez pedig azt jelenti, hogy ha már a talaj romlásáról beszélünk, azt kell mondjam, hogy ha egy radikális váltáson nem megy keresztül a mezőgazdaság a jövőre nézve, munkahelyeket kellene teremtenünk, reális munkahelyeket, ugye hallottunk a válságról is, elvesznek különböző üzleti lehetőségek a vidéki térségekben is, tehát hogyha nem vezetünk be egy radikális váltást, akkor egy komoly problémánk lesz, és így gyakorlatilag arról is beszélhetünk, hogy a mezőgazdaságnak lejár a szavatossági ideje. Említette a kollégám azt, hogy a kihalt vagy hagyományos fajtákat gyűjtjük össze, amelyeket hozzáigazítjuk a termelési környezethez, és olyan fajtákat támogatunk, amelyeknek a víz igénye, vízigénye kisebb. Manapság 7-8 vállalat kezében van a termelés, korábban azt hiszem, hogy több ezer vállalat foglalkozott a magvak értékesítésével, és egyébként a növényvédőszerek esetében ugyanez volt az arány. Tudjuk, hogy a génmódosított termények esetében is a multinacionális vállalatok uralják a terepet, és a szabad, szabadalmaztatják a magvakat. Körülbelül három évvel ezelőtt egy valenciai sajtóorgánumban megjelent egy cikk arról, hogy egy növényvédőszer, amelyet korábban az Európai Unióban is értékesítettünk. 2002-ben ezt 2002-ben betiltották, megjelent a, a vezetékekben, a vízvezetékekben is. A Hukár folyó, amely több száz gazdaságot öntöz, teljesen szennyezett volt, és itt nem egy vagy tíz liter felhasználásáról van szó, hanem óriási mennyiségek felhasználásáról. Ugyanígy szeretném emlékeztetni önöket arra is, hogy az Európai Unióban az élelmiszerek az Európai Unióban minden állampolgár kb. 179 kg élelmiszert dob ki évente, ez kb. 70 millió tonnának felel meg évente, ez 70 millió tonna széndiokszidnak felel meg. Tehát gyakorlatilag így alakítjuk át az élelmiszereket. A mai napon ugye beszéltünk arról, hogy a termelési környezet hogyan alakul át. Egy olyan ipari modellben élünk, egy olyan környezetben, amely kezd a határaihoz közeledni. Ugye ott van a globális felmelegedés, amelyet az összes európai országban napirenden kezelünk. A légszennyezettsége is nagyon komoly, a vízszennyezettsége is, a tengerek és az óceánok esetében, az éhínség, valamint a nem egészséges étrendek, a fosszilis üzemanyagoktól való függés, valamint a vállalati spekuláció, ezek mind problémák. Én azt szeretném felvetni, hogy milyen megoldásaink lehetnek állampolgárokként, ha mindannyian bízunk önökben, ez egy elköteleződés, és ez azt jelenti, hogy változást kell véghez vinnünk, ahogyan azt az imént a holland kollega is megemlítette, a változást fokozatosan kell bevezetni, de az igazság az, hogy most nagyon sok időt veszítünk. Leonardo Bot is azt mondta, hogy ha a minimális etika nélkül szerveződik egy társadalom, úgyhogy nem tiszteli a környezetet, gyakorlatilag a saját önpusztításához vezető utat készíti elő. Köszönöm. Köszönjük szépen az előadást. Egnyó úr szeretne hozzászólni, egy nagyon rövid kérdést engedélyezek. Köszönöm. Hogyha megpróbálják megtenni azt, amit tényleg elterveztek, akkor már felhasználhatnánk azokat a lehetőségeket, amik már eddig is léteznek, például a génmódosítás hasonló eredményekhez jut, ugyanakkor a génmódosítást maximálisan elutasítja a parlament. Úgy tűnik, hogy ez ugyanakkor a talajeróziót is csökkenteni, a peszticid felhasználást is csökkenteni, és mégsem tetszik senkinek itt az Európai Unióban a génmondosítás. Hát akkor ez egymásnak ellentmond, akkor teljes mértékben útjába állunk az innovációnak. Azt hiszem, hogy más nem akar kérdést föltenni, akkor visszaadnám a szót az előadónak, tessék moment, jeszcze pan poseł Desal, bardzo krótko. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm az előadást is, de hogy a talajvédő művelésnek mi köze van ehhez az előadáshoz, igazából nem vált egyértelművé számomra. Talán ezt egy más fórumon kellene előadnia, és itt jobb lenne, hogyha tényleg szakértőként jelenne meg.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 Visszatérve az utóbbi hozzászólásra, azt kell mondjam, hogy egy kicsit megpróbáltam felidézni a gyökereket, és azt, hogy mi húzódik meg a társadalom alapjában. Azt kell elmondtam, hogy nem én vagyok az, akinek a megoldást fel kell mutatnia, én részt vehetek természetesen a megoldás kidolgozásában, de amit szem előtt kell tartanunk, az az, hogy milyen környezetben élünk, a jelenlegi társadalmat kell szem előtt tartanunk, és a szennyezettséget, amely gyakorlatilag minden szinten létezik. Ahogyan elmondtam, elmondtam, hogy mi mezőgazdasággal foglalkozunk, egy olyan mezőgazdasággal, amely környezetbarát, nem műveljük például a földet, elmondhatom azt, hogy milyen módszereket alkalmazunk a gazdaságunkban. Naponta 7000 gyermeket látunk el élelmiszerekkel, amelyeket környezetbarát talaj művelő módszerekkel állítunk elő. És az az üzenet, amelyet én felvetettem, az lehet, hogy nem a megoldás megtalálását szolgálja. Lehet, hogy ezt máshol, egy másfajta fórumon kellett volna felvezetnem, de ahogyan elmondtam, én nem annyira a megoldás felmutatására törekszem, hanem egyszerűen szeretném felhívni a figyelmet, a társam figyelmét ezekre a kérdésekre. Köszönöm szépen. Gyors eszmecserét hallhattunk két gazda között, akkor most a bizottság képviselőjéhez fordulnék, hogy szeretne hozzászólni. Szintén egy rövid hozzászólás erejéig, parancsoljon uram! Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, igen, nagyon röviden szeretnék én is hozzászólni. Szeretném elmondani, hogy melyek a kapnak azon eszközei, amelyek már is rendelkezésre állnak, amelyeket már is fel lehet használni, és amelyek tulajdonképpen választathatnak azokra az akályokra és kérdésekre, amelyek a mai napon elhangzottak. Először is nézzük a vidékfejlesztési politikát, hiszen ennek vannak olyan mezőgazdasági, illetve környezeti intézkedései, amelyek segítségünkre lehetnek, ugyanis megvannak már azok a technológiai lehetőségek, amelyekkel megoldható a problémák egy bizonyos része. A vidékfejlesztési és egyéb célkitűzések rendkívül fontosak, és ezekben számos esetben megjelenik a talajvédő művelés lehetősége. A mezőgazdasági partnerségi innovációs együttműködés európai szinten szintén több esetben beszél a talajvédő művelésről. Több olyan dokumentum is készült, amelyet igen pozitívan fogadtak a gazdák. Ezen kívül szeretném még elmondani, hogy vannak olyan operatív jellegű munkacsoportok, amelyek most vagy a közeljövőben jönnek majd létre, és amelyek stratégiai fontosságú szerepet játszanak majd ezen új technológiák megismertetésében. Illetve, hogyha volna rá lehetőség, akkor még néhány kérdést is föltennék. Amikor a 10%-os kibocsátásról beszélünk, és tudjuk, hogy ez a talajból érkezik, akkor az lenne a kérdésem, hogy a mezőgazdasági kibocsátásokon belül hány százalék a talajból érkező kibocsátás, és hogy ez a mezőgazdaság globális gazdasági eredményeit hogyan befolyásolja. Hallottam a 19%-os költségcsökkentést, de ez egészen pontosan mit jelent a gazdák szintjére lefordítva. Hol jelenik meg számukra a több profit? Ez az, amit szeretnék egy kicsit pontosabban megérteni. a jelenlévő szakértőktől hallottam ezeket a számokat. A kérdésem az lenne, hogy ennek pontosan mi a gazdasági költsége. Mondjuk minden egyes tonna CO2, amely megköthető a talajjal, ez milyen különbséget hoz létre, és ez milyen költséggel jár. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Ez az első alkalom, hogy a minden tudó Bizottság kérdéseket tesz fel. Ilyet még életemben nem hallottam. Köszönjük szépen! Köszönjük a kérdést, ez valóban újdonság, ilyesmit tényleg nem tapasztaltam még eddig. Hogyha van itt a körünkben olyas valaki, aki meg tudja válaszolni ezt a kérdést, parancsoljon. Cooper asszony, tessék. Um, yeah, I was going to actually, in any case, ask to just discuss... Szerettem volna egy kicsit többet beszélni a szémegkötés témáról, a talajvédő művelés kapcsán beszélünk arról, hogy a klímaváltozást enyhíteni akarjuk, és a szén tartalékolás a földben, ez milyen összefüggésben van? Egyesek szerint ez nem olyan magas. Ha megnézzük hektáronként az, e- a talaj mélységben, akkor olyan nagy mennyiségű szén megkötés nem történik át kell ezt gondolni, hogy a szénmegkötés és a talajvédő művelés milyen összefüggésben van. Egy másik dolog a nitrogénoxid, ami a földből bocsátodik ki, ezt is figyelembe kell venni, akkor, amikor az üvegház hatású gázok képződéséről van szó meg kell nézni, hogy milyen költségvonzata van a talajvédő művelésnek és a szén megkötésnek. Rövid leszek. Arra hívnám fel a figyelmet, hogy milyen adatokat közlünk a projekte kapcsolatos tanulmányban. Ebből kiderül, hogy a széndiokszid megkötése 20-szorosa volt a kibocsátások csökkentésének, és ez annak tulajdonítható, hogy gyakorlatilag megszűnt a talaj művelése, tehát ezek hiteles adatok, amelyek a spanyol tanulmányból származnak. Köszönöm szépen. A tudomány mindig azt mondja, hogy óvatosnak kell lenni, amikor a különböző tanulmányok eredményéről van szó, hát én magam is tudós vagyok, kutatásokkal foglalkozom, ismerem ezt a témát. Köszönöm a szakértőknek, hogy eljöttek és előadást tartottak. Igen érdekes volt ez a meghallgatás, és igen fontos információk birtokába kerültünk. A jövőben ez a téma biztos, hogy sokszor előfordul. Ne felejtsék el, hogy most a Nőjogi Bizottsághoz csatlakozunk, ASP 1G3-as